intézmények közelében a biztonságot javítsuk, hiszen ebben a tekintetben együtt kell működnünk a többi e, európai intézménnyel. Akkor most rátérnék a jegyzőkönyvre. A február 25-i e, jegyzőkönyvet kiosztottuk, e, kiosztottuk az ott elfogadott szövegeket is. Kérem, hogy van, kérdezem, hogy van-e megjegyzés. Ha nincs megjegyzés, és nincs, akkor ezzel elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyvet. Most akkor szeretnék rátérni a nyilatkozat, nyilatkozatokra. Az lengy